So, once Mr. Rosati is here, we start with... Megérkezett Rosati képviselőtársunk, tehát megadjuk neki a szót, hogy az európai szemesztert mutassa be a gazdaságpolitikai, 2015-ös gazdaságpolitikai koordináció prioritásairól a szemeszter kapcsán számoljon be. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem gondoltam, hogy késni fogok, <clears throat> hiszen 9 óra 15-kor kezdtük volna a napirend szerint taglalni ezt a kérdést. Teljesen igazából nem gondoltam, hogy néhány másodperc alatt lebonyolítjuk az első három pontot. Kedves kollégáim, a jelentés az európai szemeszter, a 2015-ös európai szemeszterről szól, és egy sor a bizottság és a tanács által elfogadott dokumentumra épít. Az első és a legfontosabb, a bizottság ajánlása a tanács ajánlására az ország, ország specifikus ajánlások tekintetében a 2015-ös évben. De persze korábbi dokumentumokra is építünk, például az én magam idén korábbi jelentésére, mely az éves növekedési jelentésről szól a 2015-ös évben, valamint a bizottság közleményéről is szól, a rugalmassági a rugalmasság alkalmazásáról a stabilitás és növekedési paktum alkalmazása és stabilitása tekintetében. Jelentésem két részről szól, két részből áll. Egyrészt osztjuk a bizottság értékelését az Európai Unió helyzetéről és az eurozónáról, Örömmel konstatáljuk, hogy a növekedés visszatér, bár ennek alapjai még mindig ingatagok, de a bizottság tavaszi előrejelzése alapján a növekedés fel fog gyorsulni. Jövő évben több mint 2%-ra az EU-ban és 2,1%-ra az eurozónában. Ez egy üdvözlendő fejlemény. hiszen ezzel kijelenthetjük, hogy 2009 óta először vélhetőleg növekedési pályára lép az egész eurózóna. Üdvözöljük a bizottság új megközelítését, amelyet az idei, idei ország specifikus megfogalmazásoknál alkalmaz. Ez az új megközelítés voltaképpen a legfontosabb prioritásokra épít, és az ország specifikus ajánlások kihívásaira is épít. Üdvözöljük ezt a változást, hiszen ez lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy jobban koncentráljanak a legfontosabb prioritásokra. Ugyanakkor aggájjal, aggodalommal konstatáljuk, hogy a tagállamok erőfeszítései arra vonatkozóak, hogy megfeleljenek az ajánlásoknak, még mindig nem elegendők és kielégítők. Vannak olyan országok, amelyek nagyobb erőfeszítéseket tesznek az ország specifikus ajánlások végrehajtásában, de vannak olyan országok, amelyek még mindig le vannak maradva a teljesítés tekintetében voltak éppen az egész gazdaság irányítási rendszer hiányosságaként értékeljük ezt a jelenséget, és úgy gondoljuk, hogy olyan intézkedéseket kellene alkalmazni, amelyek kötelezőbbé teszik ezeket az ország specifikus intézkedéseket. A jelentés második része azon kihívásokról szól, melyekkel az Eurozóna és az Európai Unió maga is szemben áll. Tisztában vagyunk vele, és egyet is értünk a bizottság értékelésével, amely a legtöbb tagállamban lévő munkanélküliség szintjét aggályosan magának, magasnak tartja, bár a munkanélküliség szintje az egyes országok között jelentős különbségeket mutat. Tudomásul veszük és üdvözöljük is a stratégiai befektetési terve, eh, európai tervét, vagy az EFSZ-nek a létrejöttét, Ugyanakkor aggályi aggodalommal látjuk, hogy több tagállam ellen excesszív deficiteljárás vagy túlzott deficiteljárás indul, és felszólítjuk a tagállamokat, hogy tegyék meg a megfelelő erőfeszítéseket és lépéseket fiskális pozíciói konszolidációjába érdekében. Az ország specifikus ajánlások egy sor országban makro gazdasági egyesültalanságokra mutatnak rám, és ezek a megállapítások, ezek az észrevételek segítik a tagállamokat, hogy nemzeti politikáikat úgy alakítsák ki, hogy választ adjanak ezen egyesültalanságra. Mint mondtam, üdvözlöm a bizottság új megközelítését, amely nem csak a kisebb prioritásokra koncentrál, kevesebb prioritásra koncentrál, de nagyobb nyomatékkal, hanem kitér a megváltozott idő teretekre, keretekre is. Ilyen módon az európai szemeszterben három hónappal korábban jelentek meg az ország specifikus ajánlások. Ez egy üdvözlendő lépés, hiszen ez sokkal több időt ad a tagállamoknak arra, hogy feldolgozzák, abszorbálják a nemzeti, az ország specifikus ajánlásokat, illetve hogy bevonjanak más szereplőket, és jobb alkalmazásra legyen lehetőségük. A 2015-ös ország, ország specifikus ajánlások négy fő prioritás köré szerveződnek. Az egyik a beruházások felgyorsításának az igénye. A CSR-okban, illetve a dokumentumok azaz tehát az országspecifikus ajánlásokban és más bizottsági dokumentumokban is sokat olvashatunk erről, hogy hogyan lehet főleg a kis és középvállalatok számára meg egyszerűsíteni és felgyorsítani a tőkéhez jutás lehetőségeit, annak érdekében, hogy ez lendületet adjon a gazdaságnak. Második prioritás. A business environment, a gazdasági környezet javítása, ezt az egész unióban egy fontos eszköznek tekinti a, a bizottság anyaga. Mi pedig jelentésünkben kihangsúlyozzuk, hogy az üzleti környezet az FC sikere szempontjából is meghatározó környezet és feltétel lesz. A harmadik prioritás, és ez újton újra vissza is tér, ez az ajánlás a strukturális reformok végrehajtásának szükségessége, főleg a szolgáltatások és termékek piacán, annak érdekében, hogy az Európai Unió versenyképesebb legyen. Természetesen a digitális közös piac létrehozása ezen ajánlások között külön fontos szerepet játszik. A negyedik prioritás a foglalkoztatás politika területére tér ki, a cél az, hogy jobb, jobban fizetett munkahelyek jöjjenek létre, másrészt biztosítsuk azt is, hogy az unión belül javul a szociális helyzet. A jelentés utolsó része pedig egy sor ajánlást tartalmaz a bizottságnak. Ahogyan már korábban elmondtam, felszólítjuk a tagállamokat, amelyek ellen túlzott deficit zajlik, hogy erősítsék meg erőfeszítéseiket, tegyék meg az erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a közkéz finanszírozását igazítsák hozzá az európai szabályokhoz, tehát ezt a költségvetés finanszírozását lépjenek fel a munkanélküliség ellen, főleg a hosszú távú, illetve az ifjúsági munkanélküliség ellen. Ajánlásaink között szerepel az is, hogy a CSR-ok, -ok, vagy az ország specifikus ajánlások nemzeti ownership alakítsuk ki. Azaz tehát, hogy a tagállamok érezzék magukének ezeket a országspecifikus ajánlásokat, és kellő erőfeszítéssel és lelkesültséggel alkalmazzák őket. Arra van tehát szükség, hogy jobban bevonjuk ezen ajánlások végrehajtásába a nemzeti parlamenteket is. Azt mondjuk, felszólítjuk a bizottságot, hogy tovább karcsúsítsa és egyszerűsítse az európai szemeszter rendszerét, hiszen úgy gondoljuk, hogy az év első felében még mindig túlontúl sok dokumentum kerül nyilvánosságra, ez nagy terhet jelent a tagállamok számára is. Országjelentések, konvergencia jelentések, stabilitási jelentések, végezetül az nemzeti reformprogramok dokumentumai három-négy hónap alatt kerülnek napvilágra, is nagyon nehéz elkerülni hogy a dokumentumok nem ugyanak ellent egymásnak, hogy kellőképpen konzisztensek legyenek, ezt kell megteremteni. Voltak éppen, hogy egy kulcsot mondjuk, streamline-olni kell a folyamatot, egyszerűsíteni, karcsúsítani kell a folyamatot, és persze ki kell térni, és nem szabad megfeledkezni a lakosság, illetve a költségvetés adósság szintjének magas voltára, mely akadályozza a növekedést. Végezetül, Jelentésünkben egy sor olyan ajánlást is megfogalmazunk, amelyet az öt elnök jelentésében találhatunk. Ez a dokumentum a gazdaság irányítás strukturális változásairól szól. Elnök úr, voltak éppen ennyit akartam elmondani. Természetesen örömmel tekintek képviselőtársaim észrevételeim, elébe, kiülöm, kíváncsian várom az árnyék jelentéstevők és a többi frakció észrevételeit, és örömmel dolgozom majd velük együtt a végleges változat elkészítésében. Rosatino. Köszönöm szépen, Rozáti úr. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Statin úr a szocialistáktól, Szánt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Rozáti úrnak szeretnék gratulálni, nagyon világos és tömör ez a jelentés, a lényegre tör, ez nagy érdeme, ugyanakkor a jelentés lehet, hogy figyelmen kívül hagy néhány szempontot, ami többünk számára fontos. A országspecifikus ajánlások szerintünk alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a növekedés és a stabilitás az egész EU-ban megvalósuljon kritikus elemzést tartalmazza minden egyes országról. Ugyanakkor ezeket az országspecifikus ajánlásokat is kritikusan elemezni kell. Így lehet javítani a valuta uniót ugyanakkor az ügynökségek nem feltétlenül tudják ezt a munkát elvégezni. Több hiba is történt túlságosan leegyszerűsített vélemény az, hogy a reformok, strukturális reformok azonnal foglalkoztatási változtatásokhoz, változásokhoz is vezetnek. Az egyik munkaerőpiacon létrejött munkahelyek azonban nem járnak hatással más országok munkaerőpiacára. piacára fontos lenne, hogy hatékonyabban stabilizáljuk a gazdaságokat, és generáljunk növekedést. Nagyon fontos a szociális hatástanulmány elvégzése is az ajánlások keretében. A múltban elfogadott fontos, specifikus jelentésekkel kapcsolatban meg kell vizsgálni a szociális hatásokat, az ütemezés bevezetés és a szociális hatások tekintetében nem voltak tökéletesen kivitelezve. Ez a bírálat mindenképpen releváns, merev feltételeket alkalmaztak, és nem mindig alkalmazkodtak a regionális adottságokhoz, és ez egy másik fontos témához vezet el bennünket Igazából a teljes korvány konvergencia elérése helyett inkább nőnek a különbségek az országok és a régiók között a gazdasági és monetáris unióból nem szeretnénk egyszerű transfer unióba jutni, mégis olyan a helyzet, hogy a szabályok a legerősebbeket folyamatosan előnyhöz juttatják, és ezért a kereskedelem és a pénzáramlás is ezen országok irányába összpontosul. A görögországi helyzet rámutatott, hogy további politikai kockázatok vannak az euróvezeten belül. Nagyon fontos, hogy a gazdasági különbségeket jobban figyelembe vegyék, különben a specifikus ajánlásokat továbbra sem lehet problémamentesen alkalmazni. Köszönöm szépen. Eh, Szánc úr, Hosszó úr következik, SZR. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt előadó úr. Úgy gondolom, hogy ez a tervezett jó irányban halad, és a frakcióm nevében a legtöbb megállapítást támogatni tudom. Ugyanakkor néhány észrevételem lenne, szeretném felhívni a figyelmüket az európai szemeszterrel kapcsolatban néhány fontos elemre. Például a négyes pont a jelentés tervezetben. Szóval miközben egyetértünk az előadóval, az ország specifikus ajánlások végrehajtásának fontosságát illetően nem vagyok benne biztos, hogy kötelező erejűvé kellene tenni őket, inkább ösztönzést kell adni a tagállamoknak, hogy országszerte reformokat bonyolítsanak le. Aztán ami az ötödik pontot illeti, ami az euróövezetet illeti. Nos, az euróövezet tagállamai elég heterogén övezetet jelentenek a problémák szempontjából. Azt gondolom, hogy értem, hogy mire gondol itt az előadó, de jobban ki kellene ezt fejteni. 15-ös pont. El elvben egyetértek, hogy a munkaerőpiaci rugalmasságnak vannak pozitív hatásai. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy ezt az eszközt időnként túlzott mértékben alkalmazzák, és nagyon sok rendszertelenség, vagy szabálytalanság, vagy egyensúlyhiány alakul ki a munkaerőpiacon a munka, munkáltatók és a munkavállalók is visszaélhetnek a szabályokkal, és így romlik a versenyképesség a munkaerőpiacon. A hetes pontról beszélnék végül, amikor a FC-ről beszélünk, nos, még várnunk kellene egy kicsit, meg kellene várnunk a program eredményeit, és külön értékelést is el kellene végeznünk reformprogram értékelése érdekében. Ennyit akartam csak mondani, nagyon tetszik ez a jelentés, és gratulálok az előadó kiváló munkájához, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Oszom úr, Aldeg csoport, Taba úr. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy újra találkozunk itt a nyári szünet után, és már is belevágtunk a dolgok lényegébe. Az európai szemeszterről folyik a vita, és kisé déjà vu érzésem van. Mielőtt elmagyaráznám, hogy mit is értek ezen, hadd gratuláljak az előadónak. Úgy gondolom, hogy megfelelő szempontokat vizsgál, megfelelő hozzáállással néhány ponton javítanám a vázlatot, vagy a tervezetet, és be is fogok nyújtani néhány módosítót. Az a országspecifikus ajánlások preventív jellegűek. Nem hiszem, hogy az EDP-vel való összemosásuk javítaná az átláthatóságot a szemeszter karcsúsításánál az átláthatóságot és az érthetőséget kell javítani a preventív eszköz esetében nagyon nehéz látni, hogy milyen módszertant alkalmaznak. Ezt pontosítani kell, és Eh, érthető módon eh, közé kell tenni. a bizottság gazdasági elemzése mindig nagyon érdekes, hiszen ennek alapján hozzák a döntéseket. Fontos lenne, hogy nyilvánosságra kerüljön ez az elemzés, ne a színfalak mögött maradjon. A 13. Eh, ponttal kapcsolatban nem tudom, hogy mit értenek rajta. Az automatikus stabilizátorok elvégzik majd a feladatot, vagy egy aktív fiskális politikára van szükség. Igazából egy 1936-os elmélet 2015-ös alkalmazásáról lenne szó? És most elmondom, hogy miért is mondom, hogy déjà vu érzésem van tavaly, Um, amikor az európai szemeszterről az Európai Parlament jelentést fogadott el, sajnálatosnak minősítettük, hogy a tagállamok nagyon keveset alkalmaznak az országspecifikus ajánlásokból, 9%-ot tettek magukével. igazából azt gondoltuk akkor, hogy ez már nem romolhat tovább, most 7% alá csökkent a bizottság képviselője talán elmondhatná, ha ezek a számadatok tévesek, amennyiben viszont nem, akkor kérem, magyarázzák meg, hogy a végrehajtási arány miért ennyire alacsony, és mit terveznek tenni ezzel kapcsolatban. Minden esetre nagyon szívesen dolgozom majd együtt az előadóval, mert egy nagyon világosan gondolkozó fickó, én sem bízom benne, hogy jó eredményre is fogunk jutni. Köszönöm. Elnök Toval úr, köszönöm szépen. A GUE nevében Marisa Matei következik. Jó, persze, skupa pillanat rázi. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy késve elkezdtem, és így nem hallhattam az előadó bevezetőjét. a jelentéssel kapcsolatban. Csak az előttem szólót hallottam, azt viszont dezsevűként éltem meg, amit mondott. Korábbi jelentésekben is elhangzott már mindez. Sok mindenki ö, olyasmiket hangsúlyoz itt, amelyekről már tudjuk, hogy nem váltak be, nem fogják megoldani az európai szemeszter eddig is meglévő problémáit. Strukturális reformokra próbálja rávenni az országokat, amelyek nem tudnak, nem akarnak ilyet végrehajtani. A parlamenteknek olyan autonómiát kíván csak adni, amit mi magunkra vonatkoztatva nem fogadnánk el, és megnyitja a kiskaput azelőtt, hogy a kamatlábakat emeljék, ezt aztán végképp nem értem. Ezzel Pandora szelencéjét nyitjuk meg. Különösen a jelenlegi válság tükrében igaz ez. Tehát szerintem paragrafusonként végig kéne menni ezen a szövegen, most ezt nem fogom megtenni, de ezt meg kellene tenni, Ó, szerintem nagy gondok vannak a szöveggel. Elismerem, hogy van néhány makroökonomiai kihívás és egyensúlytalanság, amelyre választ adhat a tervezet az euróövezetben, de nagyon sok mindent nem értek, és nagyon sok mindenre nem értek egyet, például a külső adóssággal kapcsolatban elmondottakkal. És utalunk ezerszer a magas munkanélküliségre, meg a szociális problémákra, de a költségvetések konszolidációja tekintetében továbbra is a meglévő modellekre épít ez a szöveg, anélkül, hogy elismerné végre, hogy a megszorítások nem megoldás, nem a megoldási oldalhoz tartoznak, hanem a probléma oldalhoz. Például ugye azt mondja, hogy jó lenne, hogyha növekednének a beruházások, Ugyanakkor azt nem mondja ki, pedig igaz, hogy azért nem történnek beruházások, mert megszorítások történtek. Nem a kereslet nőtt vagy csökkent, hanem pont a megszorítások vannak a dolog hátterében. Ezért mondom, hogy közelről át kéne olvasni ezt a szöveget megint. Úgy érzem, hogy kimarad belőle. Ugyanakkor más az is, hogy ahol már belátták, hogy a megszorítások hiba, hibák voltak, ott már is pozitív fejlemények vannak. Tehát gyakorlatilag a múlt megbukott politikáit viszi tovább a szöveg, ez óriási hiba, nem szabad, nem lenne szabad megismételni a múlt hibáit. És a demokratikus elszámoltathatóság sem nő, ha ezen a szövegen múlik a helyzet, pedig ez is tovább súlyosbította a válságot. Úgyhogy mi nagyon kritikusak vagyunk a jelentéssel szemben, lesznek nyilván módosítóink, és úgy érezzük, hogy politikai meggyőződésünkkel sok minden szembe megy. Maga a jelentés fontos lenne, úgyhogy számíthatnak arra, hogy aktívan, aktívak leszünk a vita során, és nagyon sok mindent másképp gondolunk. Alternatív megoldásokat is fogunk javasolni a módosítóinkkal, de ezek az előadó alapvonalától jelentősen eltérnek majd. Mi a válságot a foglalkoztatás növelésével, az egyedi gazdaságok felfuttatásával és a demokrácia működésének javításával gondoljuk megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm én is, elnök úr, a szót. Először is hadd köszönjem meg az előadó munkáját. Szerintünk ez alapvetően jó iromány. Egyetlen és fő gondunk az a szöveggel, hogy nem tükrözi igazán azt, ami a nyár során történt. Márpedig, ami Kínában történt, és a Kína-EU gazdasági kapcsolatrendszer megrodjanása, a kereskedelem egyenlőtlensége említést érdemelne. Ezt nem szabad kihagyni ebből a szövegből. Az előadó ugyanígy keveset beszél a foglalkoztatásról, illetve az eurozónán belüli munkanélküliségről. A frakciónk ezen témák vonatkozásában több módosítót fog benyújtani, és arra is javaslatot teszünk, hogy milyen típusú foglalkoztatásra lenne szükség. Megpróbáljuk értelmezni, elemezni a gazdaságainkra gyakorolt hatását a munkanélküliségnek, úgy látjuk ugyanis, hogy túl nagy most már az ideiglenes, a részmunkaidős munkavállalás, ami nem tesz jót a gazdaság egészének. A 15. bekezdés azt mondja ki, hogy a foglalkoztatás nem szabad olyan áron javítani, hogy végül mindenki béren és mindenféle szociális ellátás nélkül dolgozik. Szólunk a módosultainkban a stabilitási és növekedési paktumról is. Szerintünk emellett, és amellett, ami a jelentésben szerepel, a beruházások új külső tőke elhelyezések belső piaci kompatibilitásával foglalkozni kellene kiterjedtebben, különösen, hogy a külső piacokon a kereslet visszaesett. A Horizont 2020-as programra is utalnánk, és az országonkénti jelentés elvére. Korábbi hasonló jelentéseinkben is a frakciónk arra törekedett, hogy ezek a szempontok ne felejtődjenek el indicadores sociales, insistir en esa línea que además... Az Energiaunió eredménytábláit összehasonlításait is szerepeltetni kéne itt, és legalább utalni kéne ezekre. Ezt mindenképpen szeretnénk, hogy belekerüljön. Egyetértek ugyanakkor több kritikus megjegyzéssel, amelyek azt mondják, hogy a demokratikus ellenőrzés a rendszernek még mindig nem garantált, a szociális mutatóknak túl kis szerep jut az értékelésben, ezzel nem tudunk egyetérteni. Az európai eh, szakszervezetek szerepét mindenképpen ki kell domborizálni a szövegben, és a szociális társadalmi szereplők eh, szerepvállalása, felelősségvállalása ügyét is megfogalmaznánk itt, a demokratikusságát az eljárásoknak. Ezekben a témákban fogunk tehát módosítókat benyújtani. Még három gondolat. A belső kereskedelmi egyensúly vagy egyensúlytalanság ügyében azt láttuk most a nyáron, hogy egyes országok exportja az EU belül nagyon megugrott, másoké meg nagyon visszaesett. Ami az adósság állományt illeti, az előadó ugyan az ötödik bekezdésben szól ezekről röviden, de szerintünk erről bővebben kéne beszélni, mert ugye a görög adósság átidő csoportosítása jelentősen fog hatni a többi ország pénzügyi helyzetére is, tehát az ezzel kapcsolatos pénzügyi politikákról is szólni kell az öregben. Végül pedig az egyéni szabadság jogok és a női jogok témáját sem hagynám ki. A párhuzamos bizottságok is írtak jelentéseket ezekben a témákban, amelyek mi témánkhoz kapcsolódik. A nemek közötti egyensúly nagyon szorosan összefügg a gazdasági outputtal. Ezt az európai szemeszter eddig nem tekintette kritériumnak. Jó lenne, hogyha ez is bekerülne a szempontok közé. Nem változott ugyanis semmi ezen a területen érdemben. Sőt, a reformok hatását sem elemeztük, pedig ahol születtek nemek közötti egyesülre vonatkozó reformok, mint például nálunk Spanyolországban, azok nálunk például speciál nagyon rosszul sültek el, pedig lehetne ezt jól is csinálni. Köszönöm szépen. Ezt most pedig az LCD csapat nevében terüljük a szót. Köszönöm szépen, én is köszönöm az előadónak, hogy bemutatta nekünk ezt a szöveget, és jelzem az árnyék jelentéstevők nevében, hogy készen állunk, hogy részt vegyünk a vitában. Ahogyan a korábbi jelentések kapcsán is, az én frakcióm nem ért egyet a többség álláspontjával, főleg nem egy-két árnyék jelentéstevő állás foglalásával. Ennek szellemében módosítókat fogunk benyújtani. Például nem tudjuk el, úgy gondoljuk, hogy strukturális reformok, nem értünk, értünk egyet azzal, hogy strukturális reformokra és megtakarításra kellene alapítani a fellendülést, pedig a bizottság javaslata erre vonatkozik, hiszen látni kell, hogy a megtakarítás vezetett a krízisbe. Sokkal inkább a szegénység, a szociális kiszorítás és a növekvő egyenlőtlenség ellen kell fellépni, és olyan célokat kell elfogadni, amelyek élhetőbb életet alakítanak ki. Ugyanakkor a makrogazdasági egyensúlytalanságok kérdésével, például a túlzott surplus vagy költségvetési szuficit kérdésével is foglalkozni kell. Az eurozóna kríziséért ezek is felelnek. A bizottság ez idáig elkerülte, hogy a excessive tehát kidolgozó országok, Németország vagy Hollandia kérdéséről is szóljon az ország specifikus jelentésekben, már pedig a krízis ilyetén való kialakulásáért a szuficites országok is felelnek. Nem tehetünk mást, mint hogy kihangsúlyozzuk, hogy a meglévő jogszabályok rugalmassági marzsa nem kielégítő, hiszen így nem lehet anticiklikus politikát politikai lépéseket folytatni. A jelentés arról szól, hogy a munkaerő piacok rugalmassá tétele hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez. Azonban az IMF és más szakértők tanulmányai alapján állíthatjuk, hogy a munkaerőpiac rugalmassá tétele, liberalizálása semmilyen pozitív hatással nem járt, sokkal inkább csak növelte az egyenlőtlenséget és a szegénységet. Köszönöm szépen, Vali úr, most pedig megnyitjuk a spontán felszólalások körét, és először Marias képviselő társunk kapszót. Elnézést, mondja az elnök, elnézést. Elnézést, Marias úr. Egy új frakció is létrejött, elnézést mondja az elnök, persze. Tehát megadom az új frakció képviselőjének. Anamantnak hívnak, köszönöm szépen. Kedves kollégáim, a vitában az európai egységes gazdaságról van szó, arról, hogy hogyan egységesítsék az egész Európát de hát egy sor nagy és kis pontatlanság jelenik meg ebben a jelentésben. 2%-ról beszél, a GDP 2%-os növekedését elérő be, növekedésről beszél. Hát ezek nem állják meg a helyüket, ezek a számadatok, és a növekedési adatok nem annyira biztatók, mint amiről ön beszél, Rozáti úr. Belgium tekintetében vannak fájdalmas észrevételek az ország specifikus jelentésekben. A belga gazdaság csak egy oknál fogva tudott lábra kapni, az alacsony olajár miatt. Ez pedig külső tényező, nem a belső gazdaság tényezője. Ugyanakkor hiányzik a beru, hiányzanak a beruházások, és mind az állam, mind a háztartások egyre jobban eladósodnak. Hiányzik a bizalom is. Azért nincsen bizalom, mert nem bíznak az emberek az Európai Unió működésében, koncepciójában, és bizony az egy, egységes valuta valutában sem bíznak. Tehát itt az összeegyeztethetetlen dolgokat próbálják összeegyeztetni, de hiteltelenséggel nem lehet áttörést elérni. Ez Észak-Európa és, és Dél-Európa közötti szociális és másfajta szakadék továbbra is fennáll. Látni kell, hogy a szemeszter a föderális Európa álmának egyik eh, torszülöttje. Ez egy olyan eh, álom, amelyet nem lehet egy ilyesfajta közös eh, centralisztikus kommandó gazdasággal végrehajtani, hagyni kell sokkal inkább, hogy a tagállamok a saját eh, lehetőségeiket aknázzák ki. Köszönöm szépen, elnézést, hogy nem adtam meg a szót. Most nyitjuk meg a spontán felszólalása körét. Marias és Hész kollégák kapják meg a szót. Marias úr, parancsoljon. Köszönöm, kérdés, Πρόεδρε. Köszönöm szépen a szót. Fontos ez a jelentés. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy ismertette. Több kérdést is felvetett, de úgy gondolom, hogy jó alkalom ez arra, hogy az érdemi részről beszéljünk. Mindenek előtt a jelentés 3-as és 4-es pontjáról. Ezek megmutatják, hogy hogyan működhetne ez az európai szemeszter. Jól értenünk kell, hogy gazdaságpolitikáról van szó. Az Európai Uniónak itt megosztott a hatásköre a e, tagállamokkal, és e, alapvetően a tagállamok e, határozzák meg a gazdaságpolitikát. A koordináció, mindezek az elemzések igazából segítséget hivatottak nyújtani, nem pedig kötelező instrukciókat adnak de persze a bürokrácia régóta próbál utasításokat adni a tagállamoknak, és háttérbe szorítani a nemzeti parlamenteket igazából a tagállamok, a nemzeti parlamentek kezében van a döntésjoga. Mi az Európai Unióból, az Európai Parlamentből megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a tagállamok pozitívan tudjanak fejlődni, jobb legyen a helyzetük, tehát erre oda kell figyelni, hogy mi is a leosztás. A nemzeti parlamentek képviselőivel azért folytatunk eszmecseréket, hogy az Európai Unió pozitív segítségnyújtását megvalósíthassuk. A második dolog pedig meg kell vizsgálni, hogy az ajánlásokat miként hajtották végre, és milyen eredményeket hoztak ezek. Sajnos az eredmények negatívak voltak a tagállamok növekedésére nézve az Európai Bizottság sajnos, és az Európai Parlament is egy bukott modell mellett kardoskodnak a megszorítások lovagolnak az államháztartási hiányon, államadóságon, azt látjuk, hogy alacsonyak a jövedelmek, a technológiai aspektusokat kellene inkább erősíteni, illetve olyan területeket, amelyek növekedést tudnak generálni. Nem lehet megerősíteni a gazdaságot, hogyha nincs növekedés, illetve hát a foglalkoztatás terén tudják, milyen az eredménye az ajánlásoknak. Görögországban, Spanyolországban borzasztó méretű munkanélküliség alakult ki, a modell megbukott láthattuk az elmúlt fél évben Görögországban lezajlott vita során, hogy megbukott ez a modell. kölcsönök formájában több milliárd eurós segítséget nyújtottak. Mi az eredménye ennek? 40% a görögöknek a szegénységi küszöb alá került, egy millió a munkanélküliek száma, a bizottságnak el kell ismernie, hogy megbukott ez a hozzáállás, és irányt kell váltani. A független görögök a Syriza által kidolgozott programmal szemben megbukott ez az európai törekvés. Két észrevétele zárnám, elnök úr. Először is az államadóság kérdéséről az 5-ös, 13-es, 18-as pontban is szó van a jelentésben, de az előadó nem tesz javaslatot. Az adósság rendezése, az adósság leírásával történhet csak meg Merkel asszony azt mondta, hogy nem fogják átütemezni, nem fogják csökkenteni a kamatokat, nem fogják leírni a tudosság egy részét sem, maximum hosszabb távon kell vissza fizetni a kölcsönöket, ez nem jár pozitív hatással az Európai Unió gazdasági helyzetére vonatkozóan. Köszönöm szépen, Mária úr, helyszúr úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy eh, Rozető úrnak gratulálok ez a kiváló jelentéshez. Úgy gondolom, hogy minden fontos eh, témát sikerült eh, belefoglalnia az európai szemeszterrel kapcsolatosan. Az Európai Parlament szakbizottsága mindenképpen úgy tekint az európai szemeszterre, mint egy nagyon fontos reform összetevőre a tagállamokban. Egy kis országból jött, ebben olyan országból, amely óriási pénzügyi pénzügyi válságot élt át, eh, az első észrevételem ez lenne. A válságba kerülés és a sikeres válságkezelés, a hiány leküzdése és eh, a növekedés beindítása, foglalkoztatás beindítása eh, terén nagyon fontos segítség volt az ország specifikus ajánlás Írország számára és más országokban is kialakultak nagyon súlyos egyensúlyzavarok, és nagyon fontos, hogy ezen az úton tovább menjünk csak akkor lehet növekedést kialakítani, hogyha radikális strukturális reform kerül végrehajtásra a társadalomban, és ehhez az országspecifikus ajánlások nagyon fontos hozzáadott értéket jelentenek. Ráadásul a politikai döntéshozókra nyomást gyakorolunk annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő politikai mixel álljanak elő különösen a nagy sok hatást megélt országok a belpolitika kritikusabb külső értékelését igényelik, és úgy gondolom, hogy az európai folyamat mindenképpen segítséget jelenthet ebben. Írország már második éve sikerrel vesz részt a szemeszter programban, Tudom, hogy vita van erről otthon, és államháztartás, egészségügyi helyzet, szociális befogadás, jelzálog helyzet tehát a kormányok az ajánlások mentén tudtak foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és jelentős javulást tapasztalunk a strukturális reformoknak köszönhetően. Rozáti úr a jelentésben az idei változtatásokról is beszél. Nagyon fontos, hogy három hónappal hamarabb adták közre az országspecifikus ajánlásokat, és Marias úrnak mondanám, hogy nagyon fontos ez az ECON szakbizottság tagjai, és fontos, hogy részt vegyenek ebben a vitában. Fontos, hogy előzetes vita legyen ez, és ne utólagos. Ez a három hónap többlet, amit kapunk, igen fontos és hasznos számunkra. Három észrevétel, ami a befektetéseket illeti, egyetértek a kollégámban, hogy az olyan országokban, amelyek különböző szanálási programokat éltek meg, mint az én országom, ugye különleges terheket kellett leküzdeniük, Portugália, Írország, Görögország. Fontos a privát szektor beruházása másfelől az országspecifikus ajánlások pénzbe is kerülnek, ezért az Európai Unió költségvetését használni kell arra, hogy ösztönözzük a tagállamokat a strukturális reformokba való befektetése. Um, mindenképpen uh, a reform folyamat kezdetén megjelenik egy csomó uh, ráfordítás. Uh, Sorble eh, úr is eh, azt mondta, hogy az európai költségvetést arra is használni kell, hogy a reformokat megkezdjék a tagállamok, erre ösztönözzük őket. A kínai helyzet a kínai példa nehézségekre mutat rá a növekedés, európai növekedés szempontjából is ezért nagyon fontos, hogy sokkal gyorsabban végrehajtsuk, alkalmazzuk az ajánlásokat, mert külső sok hatás is érheti az Európai Uniót, és nem mindegy, hogy hogyan re- reagál a 28 tagállam ezekre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Héz úr. Most pedig Rozáti úrnak, az előadónak adom vissza szót. Hát- Elnök úr, köszönöm. És köszönöm valamennyi kollégának, árnyék előadónak a frakciók részéről, hogy elmondták, amit gondolnak, és hogy egyáltalán részt vettek ebben a vitában. Minden vélemény számomra fontos input, és segíti a jelentésről szóló vitát. Ahogy többen leszögezték, igen, nekem is dejavű élményem van, mert több téma már sokszor előfordult az Európai Parlamentben korábban is, és hasonló módon tárgyaltuk őket. Az éves növekedési jelentés kapcsán például már idén is. Erről most nem akarok részletes vitát nyitni, hogy a megszorításoknak milyen hatása volt, mennyiben recesszió okozó vagy enyhítő tényezők, és a strukturális intézkedésekről. Ez egy szélesebb körű téma, és ez majd a végleges tervezet előtt lesz ez a vita. De két-három dologra azért reagálnék, ami elhangzott azok közül. Például valaki azt mondja, hogy nem fordít a kellő figyelmet a foglalkoztatási kérdésekre. Legalább két-három fejezet foglalkozik ezzel a jelentésben. Vegyük észre, hogy administratív okokból a terjedelmet korlátozza a parlamenti szabályzat. 4000 leütésnél többet nem írhatunk, tehát hősi küzdelemben próbálunk húzni a szövegből úgy, hogy senki ne fájlalja túlzottan azt, ami kimarad. Lehetne itt nagyon sok mindenről beszélni még, és ezért érzik talán kollégák, hogy a saját témáik hiányoznak a szövegből, de ennek külső administratív korlátja van, és nekünk a kulcsfontosságú témánk mégsem ez. Nekünk ugyanígy nincs itt helyünk, terjedelmünk arra, hogy a költségvetési megszorítások gazdasági hatását elemezzük 4000 karakterben. A közberuházásokat mindenképpen támogatni kell. Ez a gazdaságot is élénkíti. Ez világos. De nem lehet egyforma recepteket adni minden tagállamnak. Egyes országok küzdenek hatalmas adóságukkal, másoknál ez egyáltalán nem okoz gondot. Görögország pedig eleve külön fejezet. Erről is lehetne hosszú vitát nyitni, de megint csak nem erről szól a jelentés. Végül pedig eh, engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyiük írásbeli és szóbeli hozzájárulását, és a jövőben is örömmel működök együtt árnyék előadó társaimmal, akik sokat eh, javítottak, finomítottak a szövegem, és remélem, hogy végül kiizadunk egy olyan szöveget, amely a legjobban tükrözi itt a különböző politikai, szakmai elképzeléseket, és mégsem szaladt túl a terjedelmi korlátokon. Köszönjük Rozáti úr! Elnézést, pontot olvastam föl. Még el kell mondanom, hogy a módosítók határideje szeptember 9, ezeket október 13-án fogjuk megvitatni, a bizottsági szavazás is ez, ezen a napon lesz, és a plenáris szavazás pedig várhatóan az októberi második plenárison kerül napirendre. Most jön a következő napirendi pont, a mi szavazásunk. Átadom az elnökséget, és egyben elrendelek néhány perc szünetet, amíg megjön Valteri úr, aki majd levezeti a szavazást. Before the votes, we have one point, but here we have one point before. Where did you go? Ah, sorry. So before the vote, we have the consideration of amendments of the report we are going to vote. That was, I made the... Elnézést, hibát vétettem. Most még az Európai Unió költségvetésének, a 2016-os költségvetésnek az érdemi vitáját kell megtartanunk. Péter Zimannak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Pablo. Köszönöm az Ernyék előadónak az Ekon Bizottságból a sok-sok módosítót, amelyek kiváló együttműködésről tesznek tanulságot, mert kompromisszum lehetett őket foglalni, összefoglalni. Nyilván nem volt könnyű nyáron dolgozni, de mégis sikerült ezt nyilvbeütnünk. A kompromisszumos módosítók, amelyekről majd szavazunk, szerintem hosszú távon elfogadhatóvá teszik a 2016-os költségvetés, megvalósíthatónak a A kompromisszum tartalmazza a versenyképességgel kapcsolatos kérdéseket, az FC-vel kapcsolatosokat a B kompromisszum, és a CDE kompromisszumok pedig ugyancsak kiválóak. Ezek a felügyelő hatóság finanszírozásáról, illetve személyzetének fizetéséről rendelkeznek és szeretéről általában. Most a következőkben csak három dologba mennék bele, szorít minket az idő. Először is a felügyelő hatóság tekintetében a szociáldemokratáknak fontos volt az, amit akartak, és köszönöm, hogy ezt támogatást kaptunk a többi frakciótól is. Személyes párbeszédekben a szakértőkkel, a hatóságtól azt láttam, hogy jelentős költségvetési növekedés az éve, éve után nem lehetséges. Most már a meglévő pénzből képesek kellenek, hogy legyenek, hogy ellássák a feladatokat ők továbbra is azt állítják, hogy a források nem kielégítőek, 2016-ban korrekciót kérnek, és ezt végül is támogatjuk, gyorsan meg kell ezt lépni. A második gondolatkör a prioritások ö, témája, hogy a személyzeti bővítések, csökkintések hogy alakuljanak az Európai Bizottságnál. 4%-os növekedést ír elő a költségvetés a versenyképességi területben a taxe főigazgatóság kidomborította, hogy ez mennyire fontos. Ugye a McDonald's kapcsán ugye 16 milliót adóznak 317 milliárdos bevétel mellett, tehát az ilyen ügyeket nem lehet amatőr módon kezelni gárdára van szükség, és a bizottság e, tulajdonképpen e, hősi és munkát végzett, nem is látható, hogy hogy volt eddig képes megfelelni a feladatának. Tehát támogatjuk hogy a bizottság kérését, hogy ezt a költségvetési sort erősítsük meg, hogy képesek legyenek szakembereket toborozni, az adó adóellenőrzés és az illegitim gyakorlatok követése témájában. A harmadik gondolatkör a bizottsági javaslat azt kéri, hogy a pénzügyi eszközök a fiskális 2020-as program kapcsán is nőjenek. Ez a nemzeti adóhatóságokkal való együttműködést támogatja. A tanács 5 millióra csökkentette ezt a költségvetési sor, de végül is sikerült kompromisszumot nyelbe ütni, és az eredeti bizottságjavaslathoz újra közelebb került ez az összeg, a minimális előírt összeg, mert tény, hogy az adóhatóságokkal való szoros együttműködés nagyon fontos, akkor, hogyha a multikkal szemben fel akarunk lépni, akik elkerülik az adót, az Európában befizető vendő adót rossz, gyenge vagy nem létező az együttműködés az adóhivatalok között, ezt mindenképpen meg kell erősíteni, és ehhez pénzre van szükség a fiskális 2020-as programon belül. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most megadom a szót az árnyék előadónak, Rozáti úrnak. Elnök úr, gratulálok először is Ziman úrnak ahhoz, hogy ahogyan előkészítette ezt a véleményt, és a kooperatív hozzáállását a közös munka során. Nagyra értékelem, hogy ez az együttműködés létrejött közöttünk, és tudtunk értelmes kompromisszumokat kötni, egyébként vitatott ügyekben. Képesek vagyunk ezeket támogatni, frakciónk meg fogja szavazni ezt a jelentést. Lehet, hogy egyéni szinten születnek majd módosítók nálunk, de ezek nem a frakció egészétől fognak jönni. Gratulálunk és támogatjuk a jelentést. Köszönöm szépen Rozati úrnak. Az LCR e frakcióból most kiszrimolnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni, hogy az árnyék jelentéstevőnk ma nem tud itt lenni, és köszönetet szeretnénk mondani az előadónak a munkájáért, illetve a kidolgozott kompromisszumokért. Ugyanakkor el kell magyaráznunk, hogy nem a jelentéstevő tehet róla, de az ECR nagyon határozottan támogatja a költségvetési fegyelmet, de ugyanakkor nem gondoljuk, hogy a növekvő Európai Uniós költségvetés segíti elérni az Európai Unió céljait, és az egyik oldali költségvetés kiadásokat nem kell automatikusan bevételekkel kompenzálni. Úgy gondoljuk, hogy alternatívákat kell találni az extra finanszírozás tekintetében, erről szólnak a módosítóink. Az ECR elismeri, hogy nagy munkát végeztek itt, és amikor az egész unióban költségvetési nehézségek merülnek föl, akkor nem fogadhatjuk el a költségvetések bruttó értékének növekedését, Éppen ezért javasoljuk, hogy a kitűnő munkát a nemzeti szakértők is egészítsék ki. Torvalds képviselő az ALDE nevében parancsoljon. Ő nincs itt. Nem tudom, hogy az Aldéból kérje, kérje valaki a szót. Hogyha nem, már is tovább megyünk. Miel képviselő a Gó nevében, nem Megasz képviselő. Köszönöm szépen, néhány észrevételt szeretnék tenni a költségvetés kapcsán, amely voltak éppen az Európai Unió politikai célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja. Nagy hiátus tátong a bemutatott célok és a rendelkezésére álló pénzeszközök között így nem is lehet elérni az Unió maga által kitűzött célokat. Meg lehet, hogy mi sem jártunk el jó példával, hiszen mi, már mint az Európai Parlament, a rendelkezésünkre álló ellenőrzési funkcióval sem éltünk kellőképpen. Így tehát nem állnak rendelkezésre azok az eszközök, amelyekre szükség volna annak érdekében, hogy a krízist meghaladjuk. Választ kell adni a krízis helyzetre. Nagyon sok az asszimetria a különböző tagállamok között az Európai Unióban, és sok nehézség ered ebből az egyesültalanságból. A be, ruházási program prioritásaival nem értünk egyet. De létezik egy piaci orientáltságú felügyelet, amely továbbra is folytatni akarja a takarékosságot, a liberalizációt, a deregulációt, és miközben pedig e pont ezek okozzák az államadóság, az államháztartások eladósodását. Úgy gondoljuk, hogy a MFF által az országokra kényszerített korlátozások túlzottan fájdalmasak és megakadályozzák, hogy a meglévő programokat módosítsuk. Éppen ezért pessimizmusunkat szeretnénk kinyilvánítani, hiszen nincsen, nem áll rendelkezésünkre megfelelő eszköz a célok elérése érdekében. Köszönöm. Köszönöm a zöldek nevében Sven Gigolt kapszót. Köszönöm szépen, Pablo. Először is köszönöm Péter Zimonnak, az előadónknak a munkát, kitűnő az együttműködés, és kitűnő is a jelentés. Nem kell sokat hozzátennünk. Úgy gondolom, hogy nem ez az a pillanat, amikor általános észrevételeket kell tenni az Európai Unió költségvetésének kialakításáról, és nem az a hely, nem arról vitazunk, hogy lehet megtakarításokat elérni, és arról sem, hogy hogyan lehet növelni a költségvetést, például a stabilitási célok érdekében. Ezek fontos témák, de nem a jelentéshez tartoznak. Úgy gondolom, hogy a jelentés jó, megfelelő jelzéseket adunk, és biztosítjuk azt a pénzt, amelyre az európai felügyeleti rendszerben szükség van. Csupán az, hogy a tagállamokból több munkatársat utalunk át, nem elegendő. Aki meglátogatta az intézményeket, a felügyeleteket, tudja, hogy ez nem elegendő. Tehát nem elég csak a költségvetési fegyelemről beszélni. Sokkal inkább konkrét intézkedésekre van szükség. Ami pedig a kiadásokat illeti, fontos, hogy helyes üzeneteket fogalmazzunk meg, két üzenetet, egyrészt restriktív üzeneteket, mégpedig ha az eszák megkapják a támogatásunkat, akkor biztosítsák, hogy a parlament hozzáférjen a dokumentumokhoz és az adatokhoz, épp úgy, mint a lobbisták vagy a tagállamok is. Másrészt pedig fontos, hogy érvényre juttassuk a demokratikus elveket az EFRAK és az ISB rendszerek működésében, amely két rendszerben még mindig hiányoznak a demokratikus elvek, pedig európai pénzekből működnek. Köszönöm a jó együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, Sven. Az FD nevében nincsen előadunk, És Az új frakció nevében sem jelentkezett senki, egy képviselőtársam kéri a szót, nem, nem kéri, ha nem kéri senki a szót, akkor most a spontán felszólalásra kérünk rá, Maria szót parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A 63-19-es módosítóból indulnék ki. Itt a stabilitási konzultációs mechanizmus költségeiről van szó. A e, mi költségvetésünknek úgy gondolom figyelembe kell venni azokat a súlyos problémákat, amelyekkel a földközi tengeri térség országai, Oroszország, Görögország, e, és más országok is szembe kell, hogy nézzenek az Európai Unióba érkező e, bevándorlók tömegei miatt meg kell, hogy mondjuk, ki kell, hogy mondjuk, hogy ezek az emberek az életükért küzdenek, és háborús övezetekből menekülnek. Az Európai Uniónak egyértelműen fel kell lépnie annak érdekében, hogy helyreálljon a béke, különösen a közelkeleten, illetve Afrikában is, ahol súlyos fegyveres konfliktusok zajlanak hogyha ez nem történik meg, akkor folyamatosan menekültek fognak érkezni hozzánk, mindenképpen fel kell lépni annak érdekében, hogy ezekben a régiókban helyreálljon a béke, ezekkel az országokkal fel kell venni a kontaktust, a kapcsolatot annak érdekében, hogy a jogellenes bevándorlás csökkenjen, a költségvetést is ehhez kell igazítani. Láthatjuk, hogy pillanatnyilag a menekült áradat miatt Görögországban kaotikus helyzet kezd kialakulni. A leszboszi mit sziléniai polgármester szükségállapot kihirdetését kérte a szigeten. És ezekben az órákban is több mint tízezer menekült él Lesboszon, így megkettőzték a sziget lakosságát. Görögország képtelen ennyi migránssal, menekültel mit kezdeni. Ezen a nyáron Szavozban voltam, ott is rengeteg menekültet láttam, akik Törökországból érkeztek hol, hol vannak a menekültek, kérdeztem, mert nem láttam egyet se, aztán másnap rengetegen érkeztek szervezett módon, mentő mellényben. Biztos, hogy az Európai Uniónak szervezetten kell fellépnie Törökországgal szemben, egyfajta rabszolgakereskedelem zajlik, reménytelen helyzet alakul ki, csak politikai megoldás fogadható el. Az Európai Unió pénzügyi támogatást is kell, hogy nyújtson. Ezek a mozaikszerű, egyszeri, eseti segítségek nem elegendőek. Újra nyomást kell gyakorolnia az EU-nak, csak az európai szolidaritás támogatással, illetve érdemi pénzügyi támogatással fogják tudni ezek az országok, Görögország, Olaszország abszorbálni a, menedék, a menekült áradatot. Görögország tele van munkanélkülivel, szegényel, hát nem tudunk mit kezdeni ennyi emberrel. A 63-19-es módosítónál én azt mondom, hogy a költségvetésnek új filozófiát kellene felvállalnia annak érdekében, hogy ezzel a helyzettel megküzdjünk. Elnök, köszönöm szépen Mária úr, most pedig Tomás Mannnak adom meg a szót. Ja, Pablo. Köszönöm szépen, Pablo az utolsó észrevétel teljesen világosá teszi, miről van szó, hogyha a különböző tagállamokban a költségvetésről cserélünk eszmét, akkor ez mindig egy politikai természetű vita lett. De voltak éppen arról van szó, amit Péter Zimon jól végzett el, precíz, pontos adatokat határozott, meg világosá tette, hol van hol vannak a nehézségek. Mi egy gazdasági szakbizottság vagyunk, foglalkozhatunk persze a menekültügy kérdésével, de hát koncentráljunk a saját eh, hatáskörünkre egy költségvetési sor kapcsán nem mondhatjuk azt, hogy az egész költségvetés kérdését felvetjük. A menekült kérdés nem a pénz kérdése, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy megfelelő politikai választ találunk. A jövő héten szerdán Strasbourgban vagyunk, Jean-Claude Juncker pedig beszédet tart az Unióról arról is, hogy mit tegyünk a menekült ügy tekintetében konkrét jogalkotási javaslatokkal áll majd reméljük ez elő. És itt az illegalitásról, az embercsempészetről is szólni kell. Itt kell lefolytatni a vita, vitát. Ám a mostani vitában biztosítani kell, hogy a számadatokkal pontosan bánjunk, Örülök annak, hogy Péter Simons, ahogy a kollégáim elmondták, egy kiegyensúlyozott jelentést fogadott el. Mindig más-mások a prioritásaink, ezt világosan kell látni. Kedves görög kolléga, biztosítanunk kell, hogy az Európai Bizottság a 78-as cikket alkalmazhassa, és hogyha szükség van rá, akkor mobilizálják a pénzt. A többi pedig egy politikai kérdés, és a politikai vita során vitassuk ezt meg. Örülök ennek a jelentéstervezetnek, azt hiszem, hogy Péter kitűnő munkát végzett. Köszönöm szépen, visszaadom Péter Zimonnak a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a izgalmas vitát és köszönöm a dicsérő szavakat is, és az együttműködést, amely a nyári hónapok során nem volt nyilván könnyű, de mégis nagyon jól működött. Két dologba térnék ki. Egyes kollégák említették, hogy a 63-19-esről beszélnünk kéne még a menekültügy kapcsán. Ez a módosító ha különösen az indokolását nézzük, egy semmiképpen nem ö, kapcsolatos, kapcsolatba hozható a menekült kérdéssel. Az EU megerősítette saját identitását, mint imperialista ö, katonai hatalom, mondja itt valaki a javaslatában. Nem erről van itt szó, és ne is legyen erről szó. Mannur, jobb lenne, hogyha az ekon vonatkozású kérdéseket vetné föl inkább. Az Ekon bizottságnak nem feladata sem a katonapolitikával, a védelmi politikával, sem a bevándorlási politikával foglalkozni. Tehát ebből itt ennek nincs itt helye szerintem. Más megjegyzések között a Swinburne ügy kapcsán megértem én azt, hogy a megtakarítás, megszorítások idejette ez kellemetlen hallani és olvasni, de pont azokon a területeken, ahol az utóbbi évek során megerősített felügyeletet vezettünk be, úgy néz ki, hogy azért mégiscsak a, egy újabb válság kitörésének az esélye ezeken a területeken legalábbis, nem valószínű, ugyanakkor, ha mégis megtörténne egy ilyen válság, akkor annak nagyobb lenne a hatása, költsége. És mindez azért, mert nem elegendő az infrastruktúránk ezen felügyeleti rendszerek fenntartásához. A parlamentnek most az lenne a feladata, hogy ezeket megerősítse úgy, hogyha vihar jön, akkor ellen tudjanak állni, mert erős a törzsük és a felügyelő szervezetek létrejöttek ugyan, de még az alapfeladataikat sem tudják rendesen ellátni, ez így nem jó. Ez a mi bűnünk is, hogyha egy következő válság során kiderül, hogy ugyan léteznek a papíron ezek a szervezetek, de végül is papírtigriseknek bizonyulnak. Köszönöm szépen! Simon úr, akkor most ezt a jelentést, ha jól értem, akkor elfogadtuk. 30 másodpercet kérnék még. Jó legyen. A következő dolgot szerettem volna hozzáfűzni. a stabilitást és békét szolgáló tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó sor kapcsán én nem azt mondtam, hogy ezt el fogjuk fogadni. Én ezeket épp, hogy törölni szeretném. A 6319-es kapcsán ugyanakkor viszont a költségvetési összeg megnevelését javasolnám. Észak-Afrikában a gyökerénél kéne kezelni a menekültügyi problémát, és ez költségvetési kérdés is. Görögországban 130 ezer menekült van, sokkal több, mint Olaszországban, úgyhogy pont az ellenkezőjét mondtam annak, mint ahogy ezt itt valaki próbálta értelmezni. Jó, A, de nem kaptunk olyan módosítót, amely annak felelne meg, amit ön most elmondott, úgyhogy erről most nem tudunk beszélni. Jó, köszönöm szépen. Akkor rátérünk a következő napi rendi pontra, ami most már tényleg a szavazás, de ha, ahogy már jeleztem, Gáltyéri úr, vagy Válteri úr lesz a szavazás levezetője, viszont már éppen érkezik is, úgyhogy folytathatjuk. Dear colleagues, good morning. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Remélem, hogy mindenki jól kipihente magát a nyáron. Térjünk vissza a munkához. A szezonban az első szavazásunk következik. Az Európai Unió 2016-os költségvetéséről szóló véleménytervezetről szavazunk Zimon úr jelentéséről, de először próbaszavazást tartunk. Kérem, hogy tegyék be a szavazókártyát a gépbe, és nézzük meg, hogy hogy működik a dolog. Próbaszavazás tehát, megnyitom a szavazást. Még hárman nem szavaztak. Lezárom a szavazást. Ha valakinek nincs itt a szavazókártyája, akkor azt most jelezze. Mindenkinek itt van, jól van. Akkor elkezdjük a szavazást. A költségvetési ö, résszel, nem az állásfoglalással kezdjük tehát. Ekkor. 6315-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6314-es részenként első rész mellette ellene úgy láttam, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást ugyanerről. Az első részt most egy szocialista szavazattal többünk van, mint szabadna. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, elutasítva. Ekon 6316-os, vagy nem? De, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 63-24-es mellette, ellene, elutasítottuk, nem, ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Elnézést, mondja az elnök. 63-23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-02-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6311-es mellette ellene ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. Így a 6305-ös szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6301-es mellette, ellene elfogadtuk, 6309-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6303-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6307-es mellette ellene úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de nézzük meg géppel is, megnyitom a szavazást a 6307-esről. Lezárom a szavazást elutasítottuk szűk többséggel. 63 tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-12-es mellette ellene tartózkodás helyett ellenőrizzük, mert nem egyértelmű, 63-12 lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ha kívánják, előrizhetjük. 63-25-ösről akkor szavazógéppel is kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást, elutasítottuk nyilván. 63-06-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 63-19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 63-22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6300-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6321 es 20-as mellette, most 20-as vagy 21-es? Ha elfogadtuk, akkor nem kell a 21-esről szavazni. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6308-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor most rátérünk magára a véleményre. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös módosító mellette, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le az ötös módosítót, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, Azt hiszem, hogy elutasítva, de hát nézzük meg a hetes módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva. B kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elut, elfogadva. 16-os módosító mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellettem, bocsánat, 20-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellettem, ellenem. Ellenőri, ellenőrizek le a 21-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 22-es mellettem, ellenem, ugyanaz a többség elutasítva. 23-as mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt is, le megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 29-es módosító kitámogatja ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as, kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. 31-es, mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le 31-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás. A 35-öst ellenőrizzük le újra. Lezárom a szavazást elutasítva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodott, elutasítva. 40-es mellette, ellene, elutasítva. 41-es 40 ellene, mellette, mellett ellene elutasítva, 42-es mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 43-as kitámogatja, ki van ellene tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodott, elfogadtuk. G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk eredeti szöveg tízes bekezdés mellette, nem, ezt visszavonták ezt a módosítót. Tehát az eredeti szövegről igenis szavazunk. Tízes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54-es módosító kitámogatja, ki ellene? Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük le az 54-es bekezdést, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egy szavazat többséggel, de elfogadtuk. 55-ös, mellette, ellene, ellenőrizzük ezt le, 55-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az egész módosított szövegről szavazunk, mellette elektronikusan megnyitom a szavazást. Negyven tizenkettő ellenében egy tartózkodással a szöveget elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Next meeting. Következő ülésünket szeptember 14-én hétfőn tartjuk. Drági eh, elnök jön hozzánk, nem az kedden lesz? És szeptember 15-én kedden délelőtt és délután és hamarosan megkapják a rendet. Eliza kéri és ott tessék parancsoljon. Csak így rövid észrevétel. A titkárságot kérem, hogyha lehetséges, tegyék ki a betűt a nevem elé, mert összekeverednek így Jean Ferreira kollégával. Tehát, hogyha világos akarjuk, meg akarjuk érteni, kitől származik a javaslat, akkor fontos, hogy a keresztnév rövidítését is megjelenítsük. Hát kicsikét meghökkentett, hogy ön a saját javaslata ellen szavazott, de most már értem, hogy miért teljesen jogos azonosíthatóvá kell tennie a képviselőket. Köszönöm, az ügyést lezártam.